tanács és a bizottság nyilatkozata az Izraelre és Palesztinára vonatkozó Goldstone ajánlások végrehajtása tekintetében. Először is López Garrigo úr kap a tanács nevében szót. Tessék, parancsoljon, miniszter úr. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az Európai Parlamentnek szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőségem van arra, hogy elmondjam, hogy milyen tényeket tárt fel az Európai az ENSZ tényfeltáró bizottsága a 2008-2009-es gázai konfliktusról. Mindezről szól a Goldstone jelentés, ezt a beszámolót nevező Goldstone jelentésnek. Nos, az ENSZ illetve az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon 2009. január 29-én a biztonsági tanács előtt számolt be e kérdéskörről. És elmondtam, hogy milyen benyomásokat nyert a gázai jövezetben való látogatása során. Utalok a jelentés publikálására is, a Goldstone jelentésre utalok. Múlt év szeptemberében került publikálásra, és az ENSZ közgyűlésének 12. ülésszakán került megvitatásra ez a Goldstone jelentés. Nos, a konfliktus kezdetétől kezdve az Európai Bizottság ahhoz ragaszkodott, hogy az érintett oldalak a nemzetközi emberi jogokat figyelembe véve tartsák tiszteletbe az emberi jogokat. A bizottság ragaszkodott ahhoz is, hogy az emberi jogok sérelmét vegyék komolyan. A svéd elnökség Genfben a következő képpel, az Genfben tárgyalt, és következő megállapításokra jutott. Súlyos emberi jogi sérelmek történtek, a nemzetközi jogba ütköző eljárások történtek, másodszorban az Európai Unió arra is utal, hogy nagyon fontos, hogy nyomatékos vizsgálatot kell végrehajtani, mely feltárja, hogy milyen módon sérültek az emberi jogok, illetve a nemzetközi emberi jogok rendszere. A vizsgáló bizottság mind Gázában, mind, az, mind a gázai oldallal, mind az izraeli oldallal oldalt támogatta az eredményről, a biztonsági tanács vitája során pedig eh, kihangsúlyozták, hogy milyen fontos a hiteles vizsgálat azért, hogy a nemzetközi emberi jogok és az emberi jogokba ütköző cselekedeteket feltárják. 2010. február 4-én, tehát nem olyan régen, az ENSZ főtitkára elfogadott egy jelentést a Goldstone határozat alkalmazásáról. A főtitkár Izrael válaszait is közvetíti, és utal arra, hogy azon folyamatok, amelyeket a három érintett fél indított el, továbbra is folyamatban vannak. Felmerült tehát a kérdés, hogy hogyan fog e kérdéskörrel foglalkozni a közgyűlés. Nos, a spanyol elnökség prioritása ebben a kérdésben az, hogy konszenzus találjunk mielőtt a palesztin hatóság egy jelentés tervezetet nyújtana be az ENSZ közgyűlésének. Kettős célunk van. Egyrészt, hogy az állásfoglalást, illetve a határozatot konszenzuálisan fogadjuk el, ha pedig nem, akkor lehetőség szerint zárt sorokban képviseljük az Európai Unió képvis- véleményét. Még egyszer meg szeretném ismételni, hogy a tanács elnökség egyetért azzal, amit a Goldstone jelentés követel, jelesül, hogy független, hiteles kutatásokat hajtsunk végre. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Georgieva, Georgieva biztos asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Milyen egyetértek mindez, amit a spanyol elnökség mondott? Még az Európai Unió nem minden ajánlást támogatott, világosá tette, hogy a Goldstone jelentést nagyon komolyan veszi. Meghívta a konfliktus minden felét, minden érintett, a konfliktusban érintett feleket, azért, hogy vizsgálják meg a konfliktusban résztvevők által elkövetett eh, emberi jog eh, sérelmeket, és ezt a kutatást, ezt a vizsgálatot pedig a nemzetközi normáknak megfelelően kell végrehajtani. Ez idáig Izrael, a palesztin hatóság és Hamas és a Hamas által tett lépések nem felelnek meg az elvárásainknak, nem hoznak megfelelő eredményt, ugyanakkor a kérhetőséget meg kell teremteni. Ezért az Európai Unió fő üzenetünket továbbadja, mégpedig, hogy a konfliktusban résztvevő felek jelentős lépéseket kell, hogy tegyenek azért, hogy feltárják az állítólagos emberi jog sértéseket. Érdemes megismételni, hogy az Európai Bizottság jelentős támogatást ad az emberi jogi szervezeteknek, amelyeknek célja az, hogy vitális segítséget adjanak a palesztin civil lakosság számára. Az EU igyekszik mm, biztosítani, hogy az emberi jogi tanács márciusi ülésén nyomon kövessék az itt történteket, és hogy egy konszenzuális határozatot fogadjon el az emberi jogi tanács. Ebben a kontextusban említem meg, hogy a palesztin küldöttség egy eh, eh, határozat tervezetet nyújtott be február 18-án, a Goldstone jelentés következtében, ezt követve, és a palesztin hatóság jelezte, hogy február 26-án eh, intézkedéseket akar foganatosítani, és megerősítette a 64 per 10-es 2009. november 15-i ENSZ eh, közgyűlési állásfoglalást, eh, és öt hónapon belüli fellépést követelt. A bizottság intenzív konzultációt folytat a e kérdésben, és igyekszik hozzájárulni, hogy közös álláspontot dolgozzunk ki. Teljes egészében támogatjuk a spanyol elnökséget abban az erőfeszítésében is, hogy egy közös EU álláspontot hozzon létre, és megakadályozzuk a három irányú megosztottságot a tagállamok között. Köszönöm szépen, most pedig Brock képviselő kapszót. Elnök úr, tanácselnök úr, biztos asszony. Azt hiszem, hogy mindez, ami elhangzott, jelesül, hogy a nemzetközi emberi jogok sérelmét meg kell vizsgálni, ki kell vizsgálni. Ezt nagyon fontos, és ezt kell figyelembe vennünk hogy ezt a következtetést, ezt a következtetést meg kell vizsgálni, ugyanakkor pedig mindkét félre ki kell terjeszteni a vizsgálatot. Azokra, akik aszimmetrikus hadvezetést folytatnak és Rómá lövik a városokat, illetve azokat, akik városok középpontjából lőnek, és ilyen módon a városokat hadszintére teszik. Fontos tehát, hogy fair és kiegyensúlyozott módon vizsgáljuk meg ezt a helyzetet. Mindez azt is mutatja, megítélésem szerint, hogy a közel-keleten és más hasonló régiókban hosszú távon csak a békés megoldás vezethet célra. Amíg nem jön létre békés megoldás, addig ezeket a problémákat soha nem fogjuk tudni megoldani, akkor sem, hogyha Izrael állam biztonsági szempontjait egy ilyen esetben nagyon komolyan kell venni. És tiszteletben kell tartani, figyelembe véve azt is, hogy új rakétákat is kifejlesztenek a térségben, amelyek külön veszélyeztetik Izrael államot. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a nemzetközi jelentés helyes, de a Goldstone jelentés hm, nem mindenre terjed ki, hiszen ő a Goldstone jelentés a megszállt területekre terjed ki, és az emberi jogi tanácsban az Európai Unió egyetlen tagállama sem fogadta el ezt a jelentést, vagy tartózkodott, vagy ellene szavazott, vagy pedig mint Franciaország és az Egyesült Királyság nem volt hajlandó részt venni a vitában sem. Úgy hiszem, hogy így kell látnunk ezt, mert Kuba, Nigéria és Kína voltak az emberi jogok azon zászlós hajói és eh, fákja hordozói, akik eh, aláírták ezt a jelentést, illetve elfogadták ezt az állásfoglalást. Úgy gondolom tehát, hogy igenis az emberi jogokért kell síkra szállni, de nem szabad, hogy ezt a jelentést arra használjuk, hogy egy oldal ellenében politizáljunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, de Kejzer asszony kapszót. 2008. decemberében sok ember nő gyermek otthonát bombáztak szét, iskolákat tettek tönkre. Én gázővezetben jártam a katonai műveletek ideje alatt, egyes itt jelenlévő kollégákkal, és megdöbbentünk azon, hogy egy ilyen katasztrófa történhet a világ közvéleménye szeme láttára anélkül, hogy nagy tiltakozó akciók történnének. A gázövezetben semmi nem változott, a megszállás folytatódik, és akkor most itt van ez a Goldstone jelentés, ahol meg kell különböztetni a Goldstone jelentés és az ezt követő állásfoglások határozatok között. Ez a jelentés bátor, és csak igazságot akar, de túl sokat kér, megpróbálunk megpróbáljuk ma ezt a jelentést diszkreditálni, beszennyezzük a, ezt a nevet, antiszemitának bélyegezzük. Noha nem csupán Izraelt kritizálja azt a jelentés, a Hamászt sem kíméli. Világosan elmondanám, és elnézést kérek ezért, az izraeli kormány az egyetlen szereplő, amely cenzúrát vezetett be, és Liberman úr nincs itt a teremben, tegnap itt volt a parlamentben, és ezért mondom, hogy ne kíséreljék meg megfélemlíteni az Európai Parlamentet, megpróbáljuk kivizsgálni ezt az esetet függetlenül, a nemzetközi szabványoknak megfelelően, és nem olyan vizsgálatokat akarunk, amely a katonai bíróság, amikor a katonai bíróság a saját katonái fölött ítél. a rasszista xenofób álláspont nem felel meg az európai értekeknek, ez nem demokratikus állam, a nemzetközi jogot megsérti, és büntetlenül teszi ezt. A parlament nem adja meg megfélemlíteni, a parlamentünk továbbra is sikra száll azért, hogy, hogy az igazság uralkodjon, és hogy fény vetüljön a gázövezetben történtekre mindezt határozottan tesszük, és éppen ezért a tanácsot és a bizottságot kérem arra, hogy egészen egyszerűen tartsák magukat ehhez a felderítéshez és az igazságossághoz. Ennyi az egész. Köszönöm. Négy Ütöbrök. Négy Ütöbrök asszony két percben. Biztos asszony, Soros elnök úr. A Goldstone jelentés igyekszik megfelelni azon mandátumnak, mely alapján készült, és a mandátum a következő volt. Vizsgálják ki a nemzetközi emberi jogok sérelmét és az emberi jogok sérelmét, amelyet bármikor elkövethettek a katonai ö, beavatkozás között, amely 2008. december 27-e és 2009. január 18-a között jött létre, előtte, alatta vagy utána, tehát a Goldstone jelentés erről szólt, nem csak Goldstone úr írta a jelentést, hanem két kolléganője is, ők helyben kutakodtak, vizsgálódtak, és olyan következtetésekre jutottak, amelyek, eh, hogy enyhén szóljunk, eh, zavaróak, zavarbajtőek, hiszen a legtöbb esetben a nemzetközi jog és a nemzetközi emberi jog eh, sérelmét, valamint a Genfi konvenció sérelmét tapasztalták, amelyet egy olyan ország katonasága követett el, amely azt állítja magáról, hogy ő az egyedüli demokratikus ország a régióban. Nos, ez meglehetősen nyugtalanító, és ezt nem szabad elfogadnunk. Tehát, hogyha a jelentésről állást kell foglalnunk, akkor a kérdés nem az, hogy Izrael vagy a palesztinok ellen vagy mellett, vagy a Hamas mellett vagy ellen vagyunk, nem hanem az a kérdés, hogy mit teszünk, amikor az emberi jogokat és a nemzetközi emberi jogokat, valamint a Genfi megállapodást megsértik, teljesen függetlenül, hogy ki teszi ezt. Ez az a kérdés, amelyre választ kell kapnunk. Lukasz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy a Goldstone jelentést vitatjuk meg a plenárison, hiszen hallatlan fontos kérdésről van szó, és az EU ezekben a kérdésekben idáig nem szólalt meg. Elfogadhatatlan, hogy a tanács még mindig nem támogatja a Goldstone jelentés tanácsait, de a bizottság sokat tesz, de ugyanakkor nyilvánossá kell tenni azt, hogy a tanács is, nem csak a bizottság támogatja ezeket az ajánlásokat. Örülök neki, hogy a parlament holnap megszavazandó állásfoglalás indítványában az emberi jogi tanácsról két nagyon komoly bekezdés szól, szólítja fel a fő megbízottat, hogy vegye figyelembe ezeket, a, ezeket az ajánlásokat. Ezen felül szó van az állásfoglalási intatványban arról is, hogy az EU külszolgálatát és a helyi civil szervezetekkel is konzultáljanak az érintett felek, hiszen úgy látjuk, hogy se az izraeli hatóság, se a Hamas nem veszi komolyan a saját felelősségét. Az Iz- Izraelben a, a folyékony ólom um, bevetés során, művelet során végrehajtott intézkedéseket nem ellenőrzik, és a Hamas sem vizsgálja ki, hogy kik és mikor is honnan lőtték a rakétákat Izrael területére. Éppen ezért tehát nyomást kell az EU-nak gyakorolnia az ENSZ főtitkárára, hogy teljesen független vizsgálatot indítson el, és mindent megtegyen az emberi jogi krízis, ahogy a humanitárius krízis megakadályozására. Gázában is mindent megtegyen azért, hogy Izrael feloldja a blokádot, mely csak szenvedést okoz. Kaminski képviselő kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Úgy gondolom, hogy a Goldstone jelentés nem kiegyensúlyozott, nem igazságos. az ENSZ hozta létre, azonban Irán, Nicaragua és eh, hmm. Líbia, is eh, részt vesz ebben. Fölteszem tehát a kérdést, hogy eh, hogyan lehetséges ez, hiszen ezek az országok nem veszik komolyan az emberi jogokat. Véleményem szerint ez a jelentés nagyon is gyanús forrásból született, olyan forrásból, amely megrögzötten negatívan viszonyul Izraelhoz. 25 állásfoglalás foglalkozik az emberi jogokkal, és ebből mintegy 20 Izrael, Izraelt érinti. Azonban olyan országokkal nem foglalkoztunk, amelyeket szintén megemlítettünk ebben a, ebben a bizottságban, és ezek szintén megsértik az emberi jogokat, a nők jogait. Szeretném tehát még egyszer hangsúlyozni, nem kiegyensúlyozott a jelentés, megpróbál magyarázatot adni a Hamas terrorista tevékenységére. Nyolc évvel azelőtt, mielőtt Izrael védekező, védekezését megkezdte volna, több ezer rakétát lőttek ki ártatlanokra Izraelben. Minden országnak megvan a joga arra, hogy megvédje magát, Izraelnek is. Több mint 150 per folyik izraeli katonákkal szemben. Szabad sajtó és szabad média kritizálja a hatóságokat. Izraelben azonban ezt nem látjuk a terroristák oldalán. Megismétlem tehát, nincs egyensúly ebben a jelentésben, és nem is igazságos a jelentés. A közelkeleti legfontosabb szövetségüsünket támadja ez a jelentés, nem szabad komolyan venni. Köszönöm Trienta Filides képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A Goldstone jelentés világosan szól a nemzetközi jog és a nemzetközi emberi jogok sérelméről. Izrael részéről követték el ezeket a jogsértéseket. Világos beszámolót olvashatunk arról, hogy az izraeli hadsereg milyen súlyos cselekményeket követett el a palesztinek terhére. A jelentés bírálja bár a palesztin oldalt is, de a palesztinok joggal követelik a nemzetközi jog betartását, míg Izrael ezt elutasítja. Azt szeretnénk elérni, hogy ezt a jelentést valós végrehajtsák a jelentés következtetéseit, és nagyon fontos, hogy az ENSZ közgyűlésében és a biztonsági tanácsában is következménye legyen a Goldstone jelentésnek. Ezen felül a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt keresetet kell indítanunk. Hogyha meg akarjuk akadályozni, és mi a jövőben is történjen, akkor határozottan fel kell lépnünk, máskülönben Izrael cinkosaivá és szövetségeseivé válunk. Az EU és Izrael közötti kapcsolatok nagyon fontosak, meg kell erősíteni a szerződéses kapcsolatokat, de ugyanakkor Izraelnek, mint partnerünknek kötelezettsége, hogy igazságos megoldást keresen. A Goldstone jelentés következtetését meg kell valósítani. Köszönöm szépen, Belder képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Goldstone jelentés Múlt héten az izraeli um, a zsidó államban való küldöttségünk uh, látogatásának központjában volt. Uh, sok információt kaptunk ugyanakkor az Izraelben zajló uh, gázai műveletet megvizsgáló jelentésről, és itt természetesen foglalkoztak az izraeli hatóságok a Goldstone jelentés észrevételeiről. Az izraeli haderő nem csak a Goldstone jelentés, hanem minden más eh, jelentés felvetéseit nagyon komolyan vette, és kivizsgálta. De itt a nagy különbség a Hamas és az izraeli hadsereg között, hiszen a Hamas mikor veszi komolyan a kritikát? Elnök úr, semmi kétségünk nem lehet abban, hogy a Hamas nagyon szándékosan ejtette túlszul a civil lakosságot, így téve a támadások áldozatává. Az izraeli hatóságok meg kellett, hogy védjék a saját lakosságukat, hiszen a Hamas folyamatosan rakétákkal lőtte az izraeli lakosságot, és így jött létre ez a hadművelet. Elnök úr! Elfogult vizsgálattal van dolgunk, és ez az elfogult vizsgálat nem veszi figyelembe, hogy Izrael maga is eh, vizsgálatokat folytat saját hatáskörén belül. Pont ez képviselő kapszul. Már kezdetektől világos volt, hogy Izrael tettesnek, támadónak állítják be a Gáza konfliktusban ezt a jelentést olyan országok, mint Egyiptem és, Egyiptom és Pakisztán bátorították. Noha hát tudjuk, hogy ott milyen az emberi jogi helyzet. Biztos, hogy nem úttörői ezek az országok az emberi jogvédelemnek. Tehát tekintetben kell vennünk, hogy több ezer rakétát lőttek ki a gázvezetből, nagyon nagy fenyegetést jelentett ez a lakosság számára, és Izrael csak önvédelmet gyakorolt. A Hamas gyakorlata, hogy a polgári lakosságot védő elnyőként használja, ez egyáltalán nem nyer említést ebben a jelentésben, valamint az, hogy a Hamas rendőrség egy katonai szervezet része, amely Izrael ellen, ellen harcol. Elnök úr, a Goldstein jelentés a papírkosárba kell, hogy kerüljön, mégpedig azonnal. Erről nem kell tovább beszélnünk. Izrael államot politikailag nem lehet üldözni. Elnök, Albertini úr, következik két percben. A közvélemény megosztott a Goldstein jelentéssel kapcsolatban. Az izraeli haderőt azzal vádolják, hogy szándékosan számos polgári személy halálát idézte elő a városi urbános gerilla akciói során. Ez egy nagyon súlyos vád, és egyes tagadhatatlan tényeket figyelmen kívül hagy. A szórólapok a háború alatt, amelyek azt magyarázták, hogy a polgári lakosságot is sújthatják ezeket a műveletek, vagy pedig a Hamas rádiófrekvencián sugárzott közlemények, az egyes lőszeraktárak hely meghatározása. Ezen kívül használták a knock the roof technikát is, és valamennyi ilyen figyelmeztetés után még mindig voltak olyan épületek, amelyek tele voltak emberekkel, ekkor kis lőszereket lőttek ki, kis robbanószereket. Az izraeli hadsereg figyelmeztette a gázövezetben élő polgári lakosságot, és egyetlen ö, korábbi haderő sem ö, tett ilyet korábban. Aki ilyen elővigyázatos, azt nem vádolhatjuk azzal, hogy szendékosan gyilkolt meg polgári személyeket. Tegnap találkoztam két nagy kaliberű politikai személyiséggel, egyrésztről Lieberman izraeli külügyminiszterrel, valamint Abu Mazen a palesztin hatóságok elnökével, és mindkét esetben nagyon derűs és kellemes hangulatú volt a találkozó, azt illetően, hogy elhagyják a fegyvereket és a béke útjára lépnek, mivel hogy több évtizede zajlik már ez a háború. Európa azt is kérte a két kormánytól, hogy tartsuk meg a kiegyensúlyozott szerepünket ebben a folyamatban, ne ö, kerüljünk ideológiai harcokba, mert ez csak élesíteni ezt a helyzetet. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Szíves engedelmükkel átvettem az elnöki ö, feladatot, és ö, magyarul fogom vezetni az ülést. A következőben kettő percben megadom a szót Richard Havit úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint múlt évben, idén is eljött az emberi jogi megbízott, és azt mondta, hogy a Goldstone jelentés a gázai konfliktus mindkét fele által elkövetett emberi jogi sérelmeket figyelembe veszi. Tehát ne dobjuk papírkosárba ezt a jelentést, és éppen ezért az izraeli kormány képviselőivel és a palesztin hatóság képviselőivel tárgyaltam, valamint Gázában a bizottság képviselőivel is. Eh, és arra kértem minnyájukat, hogy működjenek együtt Goldstone-nal, és maguk is hajtsanak végre egy független vizsgálatot, azért, hogy az emberi jog sérelmeket, eh, sérelmekért felelősöket megtalálják, eh. és bíróság elé állítsák. Michael Poznernek is ezt mondtuk. Spanyol soros elnök kollégánknak azt szeretném mondani, az ENSZ szavazáson ne keréssük minden áron az EU között, tagállamai között a konszenzust, hiszen fittyet hánynánk, és par- meg nevetségesé tennénk az áldozatokat, hogyha tartózkodnánk. Azt remélem, hogy fenntartjuk a nyomást, mely a felekre nehezedik a nemzetközi emberi jogokat az emberi jogi tanács nem vette figyelembe, épp úgy, mint a 2004-es határozat. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi szerződéseket figyelembe vegyük, és elítélem a konzervatív frakció szószólóját, aki azt mondta, hogy az ENSZ gyanús forrás. Nem, az ENSZ minnyájunk számára, akik ezen a földön élünk, a legmagasabb becsvágyú célokat jelenti. Számunkra a háborús bűnök elszámoltatandóak, éppen ezért tehát, amikor az emberi jogi tanács felszólítja a feleket, hogy folytassák le a vizsgálatokat, ezt komolyan kell vennünk, és Európának pedig elkötelezettséget kell tanúsítani, annak érdekében ezt meg is tegyék. Következő felszólaló egy percben, Madame Frederic Ries. Monsieur le Président, l'objectif de ce débat n'est pas de nous ériger. Tisztelt elnök úr, ennek a vitának a célja nem az, hogy úgy bíráskodjunk, hogy nincs helyünk bíráskodásunkra, hanem rá kell világítani a háborús felek felelősségére. Hogyha pedig a jövőbe tekintünk, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mit tehetünk ma a konstruktív dialógus érdekében. Szerintem ez a jelentés nem konstruktív. Érdemes figyelembe venni azt, hogy Európa nem tett semmit olyan emberi jogi sértők ellen, mint például Kína, Oroszország vagy Szaúd-Arábia. Úgy tűnik tehát, hogy nincs előrelépés ezen a területen. Izraelnek felelősséget kell vállalnia, mint demokratikus államnak, és rá kell világítanunk a gázai háború részleteire. Fontos ez nagyon a hitelesség szempontjából következő felszólaló egy percben jean philippe albrecht. Ja, herr präsident! ich möchte sagen. köszönöm szépen elnök úr! örülök, hogy az Európai Parlamentnek sikerült egy viszonylag széles többséggel támogatott állásfoglalást kidolgozni a Golszon jelentést illetően, anélkül, hogy a konfliktust Brüsszelbe transportálnánk. Hogyha tartósan meg akarjuk őrizni a békét, akkor mindkét félhez szólnunk kell, nem csupán az elválasztó tényezőket újra termelni. A nemzetközi jog érvényesítése, különösen az emberi jogok érvényesítése fontos világszerte. A felek esetében meg kell engedni a független kivizsgálást, és nem szabad az egy, egyoldalú elítélést szolgalmaznunk. Világosá kell tennünk, hogy egy egyoldalú demonizálása Izraelnek ebben a vitában és általában is megengedhetetlen. Azok, akik ezen dolgoznak, akik kétségbe vonják Izrael állam létjogosultságát, azok világos elutasításra kell, hogy találjanak az EU-ban azokat kell inkább erősíteni Izraelben, akik velünk együtt a béke és a tolerancia mellett harcolnak a közel-keleten. Világossá kell tenni, hogy az NGO-k akadályoztatása Izraelben mint például Lieberman a külügyminiszter által elfogadhatatlan, hiszen ez károsítja az emberi jogokat Izraelben és a közelkeleti békét is. Köszönöm. Következő hozzászóló egy percben Csál Tanok úr a Goldstone jelentést az ENSZ emberi jogi tanácsa kérte, Izrael ellensége, tehát nem várhatunk kiegyensúlyozott jelentést. Az USA kongresszusa ö, igazságtalannak és ö, egyensúly nélkülinek gondolja ezt a jelentést. Izrael mintegy 150 ö, nem megfelelő viselkedés miatti perben szerepel. Emberi tragédiáról van szó, a palesztinok tragédiájáról, mert a nem megfelelő vezetés nem hoz békét Izraellel. Nem szabad elfelejteni az izraeliek tragédiáját sem, hiszen ők a, a palesztinok rakétáinak áldozatai. Az ICR frakció kétállamos megoldást követel, Véleményünk szerint ez az egyetlen hosszú távú megoldás a közel-keleti helyzetre. Ez a jelentés azonban nem hoz közelebb ehhez a célhoz. Köszönöm. Izrael lel szorosan együtt kell mókodni, mint baloldali politikusnak és német számára ez magától értetődő. Ugyanakkor nem fogadhatom el, hogy évek óta másfél millió palesztin él a világ legnagyobb szabadtéri börtönében és az izraeli politika áldozatává vált. A 14 év alatti Izraelben élő 14 év alatti gyermekek 40%-a él a gázai vezetben hatalmas veszélypotenciált jelent ez. A 2008-as háború és az ember gyűlölő politikát megpróbálják elfeledtetni. Nem. Felderítést követelünk, és azt követeljük, hogy bíróság elé állítsák azokat az embereket, akik felelősek az erőszakért, máskülönben az erőszak spirálja tovább mélyül. Európa nem szabad, hogy elfordítsa fejét ezért az ENSZ közgyűlésében is meg kell valósítani a Goldstone jelentést, ez az EU fő célja. másfél percben Lorenzo Fontana úr. Köszönöm, elnök úr. Az ENSZ emberi jogi tanácsa nagyon nagy többséggel fogadta a Goldstone jelentést, de nagyon sok ország, amely ezt a széles többséget alkotja, elgondolkodtat bennünket, és zavarodottságot kelt bennünk. Kína, Szaúd-Arábia, Pakisztán ezek között kérdéseket vetnek fel, amikor azt olvassuk, hogy pontosan ezek az országok, akik nem példások az emberi jogvédelem területén, ők hívják fel Izraelt és Hamaszt arra, hogy elmélyült vizsgálatokat folytassanak az emberi jogsértéseket illetően a folyékony ólom hadműveletben. Nem akarunk pártosak lenni, Inkább az egyensúlyt akarjuk megőrizni, és szeretnénk Izrael határainak biztonságát garantálni, úgy szintén a zsidó, valamint a palesztin állam létjogosultságát is támogatjuk, ellenezzük az erőszak alkalmazását, a terrorizmust és a háborút a konfliktusok megoldásában. Keresztény kultúránk, az elképzelésünk az emberről és a történelemről arra ösztönöznek minket, hogy valamennyi elkövetett erőszakos cselekményt határozottan és kiegyensúlyozottan büntessünk meg. Köszönöm, elnök úr úr. Fontana úr. Következő hozzászóló kettő percben, Madame Ria Omen Ruiten. Voorzitter, dank u wel. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Több mint egyszer mondtam már el, hogy ha az ember nem ismeri a múltat, vagy nem akarja ismerni a múltat, akkor a jövőbe sem tekinthet és nem építheti a jövőt főleg akkor nem. Főleg igaz ez a közel-kelet konfliktusára. Nagyon sok bírálatot hallottam itt elnök úr, Goldstone úr jelentését érő bírálatot. Goldstone abból az időben ismerem, amikor ő volt a nagy és nagyon sok vizsgálatot hajtott végre Dél-Afrikában. Goldstone megítélésem szerint a legalkalmasabb személy arra, hogy tényeket gyűjtsön össze, és ezzel elősegítse a megbékélést. Ugyanakkor sajnos, elnök úr, azt kell, hogy lássam, hogy ez a megbékélés nem jött létre, azáltal, hogy elfogadták a jelentést, nem, sokkal inkább nagyobb polarizáció jött létre. És a jelentés állításait nem veszik figyelembe. Elnök úr, Izrael nem veszi figyelembe a Goldstone jelentés következtetéseit, ugyanakkor időközben a felelős katonák elítélésével indirekt módon elismerte, hogy hibákat követett el a palesztin oldalon, ugyanakkor semmit sem tettek. Kérdezem én, hogy Ramallában a beígért megvizsgáló bizottság bármit tehet-e a gázai övezetben, hiszen Ramallában hozták létre ezt a bizottságot. Az ENSZ szavazáson azt remélem, hogy külpolitikánk, közös külpolitikánk céljai érvényesülnek, és egyértelmű, világos, határozott álláspontot fogunk tudni elfogadni. Tiszteletben kell tartani mindkét fél jogát, de minden feltétel mellett. Hogyha ezt az egységet el tudjuk érni pénteken, elnök úr, akkor én magam részéről nagyon elégedett volnék, és akkor a közelkeleti megoldás közel kerülne. Köszönöm, Madame Rújten. Következő hozzászóló egy percben, Madame Olga Szenalova. Vážené kolegyne a kolegové, srovnávání čísel, za nimiž se skrývají lidské... Tisztelt kollégák, mindig nehéz a puszta számadatokat összevetni egymással, hiszen ezek mögött emberi sorsok rejtőznek. A folyékony ólom művelet több ezer áldozatot követelt a palesztin oldalon, és 13 katonát az izraeli hadseregből. Ezt tudnunk kell, hogyha képet akarunk alkotni arról, ki volt vétkes, és ki, ki volt áldozata ennek a háborúban. Ki, 2006-ban több ezer rakétát lőttek ki izraeli városokra a Hamas részéről, mégpedig nagyon sűrűn lakott területekre, középületekre is. És fel kell vetni a kérdést, hogy egy állam hogyan védje meg egy ilyen helyzetben a polgárait. Lehet-e harcolni terroristák ellen, akik a polgári személyeket támadják, anélkül, hogy ö, polgári áldozatokat el lehetnek kerülni? Hogyan lehet az ilyenfajta terrorizmus megakadályozni? különböző mércékkel mérünk az emberi jogok betartását illetően? Nehéz feladat az EU számára választ találni ezekre a kérdésekre. Célunk kell, hogy legyen a párbeszédet és a bizalmat szorgalmazni, és egy tartós megoldást találni a közel-keleten. Egy elfoglalatlan vizsgálat minden körülményt illetően egy helyes lépés lehet a jó irányba. Következő hozzászóló egy percben Nicolo Rinaldi úr Köszönöm elnök úr, tisztelt kollégák! A Goldstone jelentés egy mérföldkő kell, hogy maradjon, amelynek talán még nem látjuk minden jövőbeli következményét a nemzetközi legalitás kijelentését illetően, amihez mi ragaszkodunk a de frakcióként. Fontos a polgári áldozatok kártalanítása, a nemzetközi törvényszék bekapcsolása, amennyiben az érintett felek nem folytatnak független vizsgálatot, ahogyan ezt januárban már számos izraeli emberi jogvédő szervezet kérte. Ezek az valóságok felterített tények talán rosszat jelenthetnek a sok zsidó, a zsidó állam képviselői számára, amelynek valamennyien örökösei vagyunk. A Hezbollah nagyon kemény a libanoni támadás után, a gázai övezet tanúskodik a polgári lakosság szenvedéséről, éppen ezért európaiként ki kell jelentenünk, hogy maradjunk humánusak, főként Gázában. Rinaldi úr. Következő hozzászóló egy percben, Madame Frida Brepols. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy a Goldstone jelentés világosan megmutatta, hogy mind Izrael, mind a Hamas megsértették az emberi jogokat a gázai háború során. Az ENSZ Mindkét felet felszólította már többször, hogy független vizsgálatot hajtson végre, de 14 hónap telt el, és e felszólítást azóta is figyelmen kívül hagyják. Felmerülhet bennem a kérdés, hogy miért engedélyezzük a büntetlenséget ebben a régióban. Miért nem követeljük a nemzetközi jog érvényesülését? Hiszen, hogyha az Európai Unió a háborús bűnöket elfogadja, akkor nem érünk semmit a jelentésekkel. Nem Izrael biztonságáról van szó, hanem az emberi jogok súlyos sérelméről. Semmi fajta érvet nem találok arra vonatkozólag, hogy miért ne használják a jelentés ajánlásait. Ezért a tagállamok minden döntéshozóját felszólítom, hogy szigorú nyomókövetést hajtson végre, hiszen csak így lehet békés megoldást találni. egy percben Peter van Egyoldalú az a jelentés. Izraelt súlyosan bírálják, hiszen civil és gazdasági célpontokat lőtt. Ugyanakkor a Hamas ezeket a célokat, ezeket a célpontokkal visszaélt. A Goldstone nem vizsgálja meg, hogy mely célokat bombáztak. Ez pedig a Goldstone jelentés nagy hiányossága. Hiszen a Hamas kórházakban vagy más civil intézményekben sáncolta el magát. Végezetül pedig egy pozitív megjegyzésem is van. A Goldstone jelentés sok vádat fogalmaz meg, ezeket meg kell vizsgálni, az izraeli hatóságok megfelelő kezdeményezést indítottak el, büntetővizsgálatot indítottak el, ez üdvözlendő, ugyanakkor a Hamas részéről egy ilyesfajta viselkedésre hiába várunk. Köszönöm, Fandaller úr. Következő hozzászóló egy percben, Monsieur Patrick Le Hayrik. Le plaise ou non, Tisztelt elnök úr, akár tetszik, akár nem, a Goldstone jelentést az ENSZ közgyűlése elfogadta. Nem tudom, hogy miért mérünk kettős mércével, amikor a nemzetközi törvényekről van szó, hiszen egyetlen egy nemzetközi törvény eh, létezik, és egy definíciója van a háborús bűnnek is. Mindenki tudja, hogy mi történt, mindenki látta ezt a televízióban. Még az izraeli katonák is elmondták, hogy utasítást kaptak arra, hogy lőjenek a polgárokra. A parlament feladata az, hogy a Izraelt felelősségre vonja nemzetközi szinten. Ezt megtehetjük. A társulási egyezmény második cikkét föl kell függeszteni Izraellel. Ez a cikkei kimondta, hogy a két fél kapcsolata az emberi jog és a demokrácia tiszteletén alapul. Azt hiszem, hogy alkalmaznunk kellene ezt a megállapodást, érvényesítenünk kell az Európai Uniónak a Nemzetközi Büntetőbírósághoz kellene fordulnia. Ahogy ez a jelentésben is szerepel. Hogyha egy harmonikus világot kívánunk létrehozni, azt akarjuk, hogy igazság és béke uralkodjon, akkor felelősségteljesen kell eljárnunk. Európa érdekében és a világ érdekében. Köszönöm. Den Elnök úr. Köszönöm a szót. Ez a jelentés roppant fájdalmas az ENSZ történetének fájdalmas időszakára emlékeztet, hiszen ki tudná megvizsgálni a gázai háborúban történteket, anélkül, hogy ne gondoljon az sok száz, sok ezer rakétára, melyel az izraeli civil lakosságot, polgári lakosságot terrorizálták. Ki tudhatná ezt a kérdést megvizsgálni, anélkül, hogy az Egyiptom és a gázai övezet közötti alagutak kérdését ne vizsgálná, ahol fegyvereket csempésznek be a gázai övezetbe. Ki írhat meg egy ilyen jelentést, anélkül, hogy megemlíteni, hogy Izraelben egy tökéletesen működő jogrend működik, és az áll, az bűnösöket felelős, eh, felelősségre vonják. Nos, hogy ki? Goldstone úr nem válaszolt ezekre a kérdésekre, ez nagyon fájó, éppen ezért fontos vitál előttünk. Provincias de Rosa úr. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. A vitát hallgatva azt kell, hogy mondjam, nehéz megállapítani, hogy ugyanazt a jelentést olvastuk hiszen a jelentés nem biztosít hozzáférést az ügyekhez a külügyminiszterek számára, illetve hamis európai ö, útleveleket használtak, és megsértették különböző országok szuverenitását. Nem megfelelő Izrael bánásmódja tehát, de hát nem meglepő ez, hiszen büntetlenséget élvez az emberi jogi, jogok mellett lándzsát törünk, és ez megmutatkozik majd abban, hogy hogyan reagálunk a Goldstone jelentésre, hiszen ö, kínzásoknak voltunk tanúi, illetve emberi szenvedést ö, okoztak, méghozzá szándékosan. Ezért bíróság elé kell vinni ezt az ügyet, és támogatom a Goldstone jelentésben azt, hogy a Genfi egyezményre hívja fel a figyelmet, és büntetőjogi eljárás szeretne kezdeményezni az elkövetők ellen, a háborús bűnök elkövetője ellen. Még egy megjegyzésem lenne, tisztelt elnök úr, ez a jelentés nem foglalkozik a rakéták kilövésével. Na most akkor nézzük meg, 31. oldalon pontosan erre vonatkozó utalást találunk. Köszönöm. Következő hozzászóló Hannu Takula úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A demokráciára és a szabad vélemény nyilvánításra kell gondolnunk, és a jelentés célja abban állt, hogy független vizsgálatot folytassunk le, de erre nem került sor, ezt mindenki megállapíthatja. És hogyha forrásokat megvizsgáljuk, abból is kiderül ez. Arra kell gondolnunk, hogy Kuba, Pakisztán, Egyiptom és Szaudi-Arábia rejlenek egy jelentés mögött. Ezek az országok, amelyek egész egyszerűen nem ismerik el azon jogokat, melyeket mi. De Kaiser kollega asszony, asszony is, de rossza úr, mit olvastak? Meg vagyok hökkenve az önök kommentárjairól. Hát meg kell néznünk, hogy a Hamas és a Fatah mit tett. Hány áldozatot követelt ez a háború? A palesztíneknek egy olyan vezetést kell találniuk, hogy a saját országuk, amely a saját országukat felépíti és nem tönkre teszi azáltal, hogy Izraelt rakétákkal lövi. Mindaz, ami történt, gyalázat és a Goldstone jelentés az ENSZ történetének egyik gyalázatos pillanataként értelmezhető. Egy francia és francia és izraeli katonák fogságban vannak, mindent meg kell tennünk, hogy szabaduljanak. Norden úr. Izrael barátai lehet, hogy sok módon elfogadják, egy Izrael felszólalt, fellépett Gázában, de senki nem bírálja azt a jogot, hogy Izrael a saját államát és lakosságait megvédje terroristák ellen. Milyen egyetérzek, együttérzek a palesztinokkal. 60 éve a vezetőik hátat fordítottak nekik, és profi terroristák ejtették túlszülőket. Az emberi jogi tanács és egyébként Howitt a mi frakciónk vezetője ezt bírálta, és nem az ensz tehát az emberi jogi tanács hiteltelen volt. Teljesen világos volt, hogy egy oldalon akarják Izraelt elítélni, Ugyanakkor ma messze menő elvárásokat fogalmaz meg a Goldstone jelentés Izrael szemben, de nem említi a gázai terrorizmust, nem említi a palesztin fegyveres csoportok tevékenységét, és nem fogalmazza meg azt a kötelezettséget, hogy a palesztin fegyveresek mondjanak le a fegyverviselésről. Az 570 oldalas jelentésben, elnök úr, semmifajta konstruktív, pozitív javaslatot nem látok a béke megteremtésére, sokkal inkább az emberi jogi retorikát eh, és a Nemzetközi Büntetőbíróságot fenyegetésként hozza föl. Úgy gondolom, hogy ez nem teszi hitelesé az Köszönöm, Van Orden úr. Következő hozzászóló Alexandra Tein asszony. Danke, Herr Präsident. Beide Konflikt... Köszönöm, elnök úr a két konfliktusban résztvevő fél nem teljesítette Goldstone jelentés követeléseit. Ez különösen szomorú az izraeli oldalt figyelembe véve, hiszen bármennyire is vitatott a Goldstone jelentés, minden ország, amely demokratikus jogállamnak nevezi magát, minden államnak kötelezettsége, hogy ilyen független vizsgálatot végrehajtson. A belső katonai vizsgálat nem elegendő. Hogyha az EU az emberi jogok és a nemzetközi jog tiszteletben tartására vonatkozó elveit tiszteletbe akarja tartani, meg kell erősíteni a nyomást bilaterális kapcsolatai során az érintett felekre azért, hogy tiszteletben tartsák a jogállamiságot. A háborús bűnöket nemzetközi jog alatt kell üldözni, és hogyha szükség van rá a Nemzetközi Büntetőbíróság fő vádlója az római szerződés 12. harmadik alapján kell, hogy fellépjen. Ugyanakkor a Gosztó jelentés alapján nincs oka annak, hogy továbbra is fenntartsák a gazai vezet elfoglalását. A következőkben a Catch the Eye System alapján fogok szót adni képviselőtársaimnak. Elsőként Mikolászik úr Köszönöm szépen, elnök úr! A Goldstone jelentés, amelyről beszélünk, nem adja meg Izrael önvédelemhez való jogát. Nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg itt a képviselőtársaim, nagyon sajnálom az áldozatokat, a családokat, akiket sújtott ez a hadjárat, de ugyanakkor látni kell, hogy a Hamas támadása Izrael lakott területei ellen hosszú múltra tekintenek vissza. Amellett szólalok föl, hogy mindenképpen követeljük meg, hogy a felek mondjanak le az erőszakról, Ugyanakkor nagyon sajnálatos, hogy a konfliktus ilyen sok áldozattal jár. Megbízható palesztin partnerre van szükségünk, egy olyan szervezetre, amely valóban a palesztinok érdekeit képviseli, hogyha erre nem kerül sor, akkor minden más elvárás nem valósulhat meg. Gyorsan kell cselekednünk, és semmilyen módon sem támogathatjuk a terroristákat. Következő hozzászóló, Madame a Goldstone jelentés, hiszen erről van szó, semmi célra vezetőt nem mond. Szó van jogsértésről, de ugyanakkor eh, a, nem világosan fogalmaz a jelentés. A Vörös kereszt. Például az palesztinok jogairól szól, és szól arról is, hogy humánus, emberi életfeltételek mellett kell, hogy éljenek. De most szólnunk kell azon emberi jogi sérelmekről, amelyeket évtizedek óta szenvednek el a palesztinok. Most még ráadásul Izrael állam is megtámadta a gázai vezetet. Tehát úgy hiszem, Jogunkban kell, hogy álljon, hogy elítéljük Izraelt. Izraelnek persze jogában áll az önvédelem, de ez a jog nem e, jogosítja a betelepítési politikát, illetve a palesztinok elleni támadásokat. Nem mondhatjuk azt, hogy a szemet szemért, fogad fogért elv érvényesül itt is, e, és Poncius Pilátusként sem léphetünk itt föl, nem moshatjuk kezeinket, és nem lehetünk egyoldalúak. Köszönöm, lejárt az ideje. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αφήνουμε το δίκαιο του, του ισχυρού να επιβραβεύεται εναντίον του αδυνάτου. Azaz tehát nagyon fontos, hogy mindent figyelembe vegyünk. Madame Barandika Bilbao asszony. barandika, barandika bilbao. Ja, Michael Teurer ist mein Name. Michael Teurernek hívnak. A Goldstone jelentés mindkét oldal által elkövetett hibákra felhívja a figyelmet ezer áldozat a gazai oldalon túlon túl sok, de biztos vagyok benne, hogy ha nem lődözték volna rakétáikkal Izraelt, akkor nem válaszolt volna Izrael. Az Izrael delegáció látogatása során megtapasztaltuk, hogy Izraelben nem veszik félváról a katonai akció feldolgozását. A Goldstone jelentés kijelentése miszerint, hogy Izrael szándékosan, permanensen és szélirányosan támadta a civil lakosságot nem fenntartható. Hogy a Hamas mennyire használta a civil lakosságot védőpajsként, ez nem került felderítésre, de tudjuk, hogy röplapokkal és telefonhívásokkal az izraeli hadsereg óvat felhívta a lakosok figyelmét, hogy támadás lesz. A Hamas pedig ilyen védőintézkedéseket nem tett. Másrészt pedig a Hamas rakétáit Izrael az ENSZ létesítmények közelében lőtte le. Úgy gondolom, hogy nem jogosít fel a Goldstone jelentés terrortámadásokra Izrael ellen, de másrészt pedig az emberi jogok érvényesülését mindkét oldaltól meg kell követelni, és azt is, hogy térjenek vissza a tárgyalásos útra. Névtévesztést vétettem, Tajerer úr. Köszönöm a hozzászólását. Következő hozzászóló, Madame Kill Nielsen En Israël, le travail du juge Goldstone est diabolisé totalement. A Goldstone jelentés diabolizálja Izraelt. Ördögivé teszi, és diffamálja, sárral dobálja meg az emberi jogi harcosokat is. Különösen azon új izraeli alapítvány, amely az emberi jogi szervezetek ügyekkel foglalkozik Izraelben, ezeket támadja ez a jelentés. Híres értelmiségiek eh, dolgoznak ebben az alapítványban, az ő munkájukat komolyan kell venni. A csend megtörése, a Breaking the Silence eh, szervezet eh, mindig felszólomolt, és ezek ellen ördögűzést folytatnak, üldözik ezeket az alapítványokat. Fontos tehát, hogy az EU felszólaljon az emberi jogok érvényesülése ellen, mellett. A demokratikus értékek kerültek veszélybe, fontos, hogy felszólaljunk. Következő hozzászóló Mr. Atkins. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindkét felet feleli, terheli a felelősség, de a folyékony ólom művelete nagy veszélyet jelent. Goldstone, a Goldstone jelentés elfogul, de Izraelnek el kell ismernie, hogy a bírálat alapja tényeken nyugszik, az izraeli katonák is beszámoltak arról, hogy milyen módon léptek fel a, a palesztin lakosok ellen. Foszfor bombákat is használtak, éppen ezért meg kell kérdezni, miért nem használták az izraeli hatóságok a vizsgálatokat. A palesztina hatóság elismerte a túlkapásait, de Izrael hallatlanul arrogáns, gondoljunk csak a dubai gyilkosságra, éppen ezért felháborítja ez az embereket az egész világon. az utas, utolsó hozzászóló a Catch the Eye System alapján szót adok egy percben Kelly Szín úrnak. Uh, Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a független, uh, egyenlő és a semleges a három legfontosabb szó. Uh, független vizsgálatot kell végeznünk, illetve egyenlő mértékben el kell télni az elkövetőket. És mindenek felett szükség van egy semleges eszközre, amelyel valahogy megoldást találunk erre a konfliktusra. Ez sajnos most hiányzik. A nagy többség véleményét ismerjük, kiváló lehetőség nyílik most a főmegbízott számára, illetve az új elnök számára, hogy létrehozza ezt a semleges eszközt. Észak-Írországban is hasonlónak voltunk tanúi, ennek eredményeképpen most élvezhetjük a békét, és azok, akik eddig eh, egymás torkának estek, most közösen kormányoznak. Remélem, hogy sikerül majd ezt a közös és semleges eszközt létrehozni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig végezetül szeretnék szót adni a tanács nevében. Uh, can I, can I ask uh, Mr. Kelly úrtól szeretnék egy kérdést, szeretnék hozzáintézni, és biztos vagyok benne, hogy szívesen tisztázná azt a kérdést. Az a párt, melyet én képviselek Észak-Írországban, kormányon van. Az én pártom mindig is békés párt volt, és soha nem lődözött embereket, robbazgatott bombákat. Sokkal inkább az IRA és politikai képviselőik tették ezt. Now I give the floor, I beg your pardon, most pedig szót adok Diego López Garrido úrnak. Eh, Köszönöm szépen. Elnök úr, azt hiszem, hogy ez egy rendkívül pluralista jellegű vita volt. Nem csupán a Goldstone jelentésről, mint olyanról, hanem a háttérről is, amely egyáltalán szükségesítette ezen jelentés elkészítését. Az elnökség részéről csak megismételhetjük, hogy a Goldstone jelentés referencia. Ahogyan elhangzott, a tanács, illetve a biztosasszony részéről, valamint a felszólók részéről, amikért köszönetet szeretnék mondani. Ez egy komoly jelentés, objektívnak tűnik. Ez a jelentés közli velünk, hogy elképzelhető, hogy súlyos emberi jogsértések történtek mégpedig mindkettő konfliktusban résztvevő párt részéről. Éppen ezért az Európai Unió nem maradhat közömbös a Goldstone jelentéssel kapcsolatosan. Nem maradhatunk közömbösek egy olyan jelentés vonatkozásában, amely objektív objektív és komoly módon közli, hogy adott esetben súlyos emberi jogsértések történtek. Az a javaslat, mely szerint független, hiteles személyeknek kell ezt a vizsgálatot lefolytatniuk. Nos, ez a javaslat valószínűleg a legjobb reakció erre a jelentésre. Ez egy fontos jelentés, és valamennyiünket komolyan kell, hogy érintsen ez a jelentés. Abba helyzetbe kell, hogy hozzon minket ez a jelentés, hogy reagáljunk, hogy cselekedjünk. Mert az Európai Unió, illetve az Európai Parlament hisz az emberi jogokban, az emberi jogok védelmében, éppen ezért reagálnunk kell, hogyha súlyos emberi jogsértések történnek. az, hogy egy vitára fog sor kerülni az ENSZ-en belül, az emberi jogi tanácson belül úgy szintén, nos, ezt támogatnunk kell. A Nemzetközi Büntetőtörvényszék is vizsgálatokat kezdeményez ezen helyzetre való tekintettel. Azt hiszem, hogy az Európai Unió, valamint a tanácselnökség konstruktív, koordinált álláspontot kell, hogy elfoglaljon azon tényállásokkal szemben, amelyek a jelentésben napvilágra kerülnek végezetül megadom a szót a bizottság nevében kristalina georgieva asszonynak. parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Hogy jelentsem ki félreérthetetlenül, hogy az Európai Bizottság határozottan és nyomatékkal fejezte ki súlyos aggájait a gázai övezetben uralkodó humanitárius helyzet kapcsán. Louis Michel elődöm meglátogatta a gázai övezetet a folyékony ólom művelet után közvetlenül. Szemtanúja volt az emberi jogok sérelmének mindkét oldalon, és um, szóvá is tette ezeket. Mi a bizottságban nagyon nyomatékosan hangsúlyozzuk, és biztosítjuk, hogy két kérdés mindig fontos szerepet játszon a feladataink körében. Egyrészt, hogy a nemzetközi emberi jogot minden fél, minden ország tartsa tiszteletben, másrészt azt az elvárást, hogy az emberi jogi, illetve a humanitárius segítség elérje az embereket, akiknek erre szükségük van, például Gázában. A múlt év januári konfliktus óta az EU nyilvánvalóvá tette, hogy a nemzetközi emberi jogok sérelmét nek vizsgálatát támogatja, és az Európai Bizottság továbbra is hangsúlyozza, hogy a nem meg kell akadályozni, hogy büntetlenség honoljon a nemzetközi jog sérelme területén. A emberi jogok és a nemzetközi jog megsértése nem maradhat büntetlenül, és ezek a alapjogok legalább olyan fontosak, mint valaha, ha nem fontosabbak. Ahhoz, hogy az Európai Unió hiteles szereplő legyen a béke folyamatban, Nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy az alapvető emberi jogokat minden kontextusban érvényesítjük, és a nemzetközi jogot is tiszteletben tartjuk, konzekvensen, konzisztensen, bármilyen kérdésről is van szó. Megerősítem, amit az elnök, soros elnök mondott, fontos, hogy a Goldstone kérdésben közös európai irányvonalat képviseljük, Ez egy nagyon fontos lépés volna. Nyom ezzel a vitát berekeztem szavazásra a következő ülésen kerül sor. kolejnym punktem porządku posiedzenia jest oświadczenie rady i komisji a következő napirendi pont a tanács és a